Éppen a következő napi rendi pontunk pedig szintén egy szóbeli kérdés, mégpedig a földközi tengeri térség helyzetéről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről. A Libe Bizottság a beterjesztő Claude Moraesnek adom meg a szót, aki a kérdés szerzője. Mikro. President, colleagues, Elnök asszony, kollégák, ennek a szóbeli kérdésnek az összefüggése nem lehetne aktuálisabb. Az új biztoshoz Avramopolis úrat üdvözöljük itt, Góci urat is, az olasz elnökség részéről a Mare Nostrum opera művelet hamarosan a Triton műveleté alakul át. Sajnálatos módon a jó emberek próbálják megmenteni a migránsokat a földközi tengeri térségben, azonban 2014-ben már 3000-en vesztek oda. Ma hallottuk őszentségét amikor kitűnő beszédében azt mondta, hogy nem engedhetjük meg, hogy a földközi tenger hullámsírá váljon, hanem azt is elmondta, hogy egységes, közös felelősségünk van. El kell ismernünk a bevándorlók emberi méltóságát. Azt hiszem, hogy nagyon érett válasz volt ez hiszen a migrációnak nagyon fontos, jelentős hatásai vannak. Ebben a szellemiségben, kollégák, ma egy szóbeli kérdésről beszélünk itt a tanács és a bizottság előtt. Ez nem az első alkalom, hogy erről a témáról beszélünk. Rengeteg szóbeli kérdés beterjesztettünk már. Megvannak az eszközeink, kollégák. Az utolsó bekezdésben, szóbeli indítványunkban arról beszélünk, hogy mennyire fontos a közös európai menekültügyi rendszer. Hányszor beszéltünk már erről, hány trilógust lefolytattunk, hány irányelvet, jogszabályt állítottunk össze. Hát persze, hogy megvannak az eszközeink, hogy elvégezzük a munkát. A kérdés azonban itt a szolidaritás és a politikai szerepvállalás kérdése. A bizottsághoz és a tanácshoz fordulok, főként Gozi úrhoz a tanács részéről, nem az elnökséghez egyébként, mert az elnökségben ott van a Mare Nostrum 150 ezer ezer szemét lehet megmenteni ezzel, de a tanács nem hajtja végre a közös európai menekültügyi rendszert. A tanácshoz fordulok, nincs szolidaritás, és ezért kell ezt a határozott erkölcsi üzenetet kell továbbítanunk. Keresési és mentési kötelezettségeink vannak. A Mare Nostrumról a Tritonra tértünk át, egy megfelelő programra. Amikor arról beszélünk, hogy a Frontex tevékenységét ki kell bővíteni, először is fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az Európai Bizottság megtesz minden tőle telhetőt, de ha a tagállamok nem működnek együtt, nem osztják meg a terheket, akkor mi lesz? biztonságos, legális útvonalakat alakítson ki. Ez mit jelent? Azt jelenti, amit őszentsége is mondott, ez a mindannyiunk érdeke és mindannyiunk együttműködésén alapul. Közös politikára van szükség, közös visszatelepítési politikára, de ezt nem lehet megvalósítani az egyenlő tehermegosztás nélkül. Ez ugyanis most nem egyenlő. Amikor a Frontexről beszélt, illetve a háttérről, a tartalomról beszéltünk, akkor ne felejtsük el, hogy a megszorító intézkedések keretében Szíriából és más országokból érkeznek a bevándorlók a tíz ö, olyan ország, amelybe a legtöbb bevándorló érkezik, nem Európai Uniós ország, hanem fejlődő ország. Úgyhogy egy kicsit helyezzük megfelelő összefüggésbe ezt a jelentést. Ami Juncker elnök urat illeti, amikor elmondta, hogy megfelelő bevándorlás, illetve migrációs csatornákra van szükség, meg kell néznünk, hogy ez mit jelenthet. Talán nem ma fogjuk ezt eldönteni. Úgyhogy ami a sürgőségi alapokat illeti, igen, az embercsempészet elleni küzdelem, Európai Uniós külpolitika, az elbírálás, európai elbírálás módszere, ez mind-mind nagyon fontos. De főként a tanácshoz intézem azt a kérdést, hogy a saját közös menekültügyi rendszerünket nem hagyjuk végre. A kérdés célja nem az, hogy megállapítsuk, hogy az Európai Parlament nem végezte el a munkáját. Elvégeztük a munkánkat. A Libe Bizottságban, a parlamentben a kollégáknak azt javasolnám, hogy mondjuk ki a tanácsnak, hajtsuk végre azt, ami rendelkezésre áll, akadályozzuk meg, hogy az emberek tömegével halljanak meg a földközi tengeri régióban. Igenis, gyakoroljunk nyomást a tanácsra annak érdekében, hogy az erőforrásokat a megfelelő módon használjuk fel. Tudjunk a polgárok szemébe nézni, és tudják a polgárok, hogy mi az Európai Parlamentben minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy megakadályozzuk, hogy az emberek tömegével halljanak meg a földközi tengeren. Az Európai Parlamentben is elmondtuk, elhangzott ma, hogy egyfajta erkölcsi iránytűként kell működnünk. Köszönöm szépen. Most pedig pedig megadom a szót a tanácsnak, hogy hozzászóljon a vitában. Gózi miniszter úr parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Morász kollégának is azt, hogy olyan kérdéseket érintett, amelyek valóban rendkívül fontosak, prioritást élveznek. A tanácsi elnökségünk, a soros elnökségünk fő prioritásai közé tartoznak ezek és ezek olyan prioritások, amelyek a Juncker Bizottság programjában is szerepelnek, ugye a bevándorlás, mindenképpen a 2015-ös jogalkotási program részét képezi. Számunkra mindez rendkívül fontos, hiszen ha van valami, amiben az Európai Unió valóban hozzáadott értéket tud felmutatni, akkor az a bevándorlás. A bevándorlás természetéből adódóan egy határokon átnyúló kérdés, és éppen ezért koordinált, közös, bátrabb választ tesz szükséges az Európai Unió részéről. Az elmúlt fél évben intenzíven dolgoztunk annak érdekében, hogy a gyakorlatba is átültessük azt a cikket, amely a szolidaritásról szól számunkra. Ez egy politikai alapelv egy jogilag kötelező érvényű kötelezettség, ugyanakkor intenzív munkát feltételez. A miniszterek, a bizottság és a parlament között is szoros együttműködésre van szükség. A szóbeli kérdésben említi, az, említi a képviselő a Task Force-ot. Itt ugye operatív jellegű fellépésekről van szó öt különböző területen, például a tagállamok közti együttműködés, a regionális védelmi programok, az emberkereskedelem elleni küzdelem, a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint a határ ellenőrzések megerősítése, hogy megmentsük a bevándorlókat a földközi tenger térségében, főleg olyan tagállamokról van ugye szó, amelyek különösen ki vannak téve a migrációs nyomásnak. Ezek azok a kérdések, amelyekkel a munkacsoport is foglalkozott, és az információt továbbítottuk a parlamentnek is. Elégedettek vagyunk a mai helyzettel? Nem, egyáltalán nem. Egyetértünk mindazzal, amit ön elmondott, és egyetértünk azzal is, amit a pápa ma elmondott. A földközi tenger térsége nem szabad, hogy egy hatalmas temetővé váljon, és nem szabad, hogy önzőek, illetve közömbösek legyünk. Éppen ezért intenzív munkára van szükség, hogy haladéktalanul az operatív programot valóra váltsuk. Azt a programot, amelyet október 10-én Luxemburgban jóvá hagytak a miniszterek. A következtetés címe elkötelezettség annak érdekében, hogy a migrációs nyomásra megfelelő választ adjunk. Itt főleg három téma a fontos, ezek azok, amelyekre mi is utaltunk, amikor az elnökség előtt ismertettük a prioritásainkat. Egyfelől ugye a külső határok jobb, hatékonyabb igazgatása, éveken keresztül dolgoztunk ezen. Európa Európát komoly felelősség eh, illeti meg. És most végre elfogadtuk azt, hogy a külső határok nem spanyol, görög vagy lengyel határok, hanem közös határok, közös európai határok, és ebből kifolyólag egy közös megközelítésre van szükség, közös kezdeményezésekre. Ez eh, magyarázza, ez indokolja a Triton eh, kezdeményezést is. Persze ez nem elegendő, ezt össze kell kapcsolni számos egyéb hatékonyabb intézkedéssel, együtt kell működni a tranzitországokkal, a harmadik országokkal, és a programok földrajzi lefedettsége is fontos. Észak-Afrikára is ki kell ezt terjesztenünk, a partnerségi mobilitási programokat. Ez a mobilitás hatékonyabb kell, hogy legyen, a szociális-gazdasági kérdésekben való együttműködést is ki kell terjeszteni, az észak-afrikai országokra, a Szaharától délre eső országokra is, és az együttműködést az Afrika szarvánál található országokra is ki kell terjesztenünk, hiszen ott az együttműködés még nem elegendő. Európa komoly lépéseket tehet, de nagyon sok feladat vár még ránk. A partnerségi mobilitás nem kielegendő, ezt le kell szögeznünk, több tennivaló vár még ránk, annak érdekében, hogy a származási országokat valóban meggyőzzük arról, hogy mennyire szükséges a komolyabb elkötelezettség, és hogy velünk együtt dolgozzanak. Aztán ott van a harmadik terület is, amelyet említett, ez pedig az európai menekültügyi rendszer támogatása, illetve annak végrehajtása. A tanács soros elnökeként nem akarok és nem is tudok kitérni mindarra, amit ön mondott, az esetleges jogsértési eljárásokra, amelyeket adott esetben életbe lehet léptetni bizonyos tagállamokkal szemben, hiszen ebben a kérdésben a bizottság az illetékes, további jogalkotási javaslatokról sem tudok beszélni, mert ez is a bizottság hatásköre, de ami a közös menekültügyi rendszerre kapcsolatos előrelépéseket illeti, sikerült előrelépnünk az olasz elnökség során is. Több a közös előírás, időközben kevesebb az olyan rendelkezés, amely kivételeket tesz lehetővé. Gondolok itt nem utolsó sorban azon új rendelkezésekre, amelyek a Dublini Egyezményt követően léptek hatályba, és nem szabad elbújnunk a kihívások elől. Van egyfajta rugalmasság is, amelyet fel kell használnunk, hogy szabályozzunk egy olyan kérdéskört, amely valóban súlyos és valóban érzékeny, ez ugye a bevándorlás. Ott vannak például a kíséret nélküli kiskorúak, akikre szintén oda kell figyelnünk, és többet kell tennünk. Egy új korai riasztási rendszert kell kidolgoznunk. A már létező rendszereket konszolidálnunk kell, meg kell erősítenünk őket, de vannak a rendszernek bizonyos administratív elemei, amelyeket még át kell ültetnünk a gyakorlatba, hogy egy valós európai menekültügyi rendszerünk legyen. Ez pedig azt is jelenti, hogy kölcsönös bizalmat kell táplálnunk a tagállamok között. Amit az elmúlt években tapasztalhattunk, vagyis hogy bizonyos tagállamok teljesen magukra maradtak egy ilyen tömeges jelenséggel szemben, amely ugyanakkor mindannyiunkat érint. Nos, azt tapasztalhattuk, hogy hiányzik a bizalom a tagállamok között. Úgyhogy a határok vonatkozásában a harmadik országokkal is szorosabb együttműködés szükséges. Ez pedig azt is jelenti, hogy a különböző tagállamoknak a saját menekültügyi rendszerüket is javítaniuk kell, mert a kölcsönös bizalmat csak így tudjuk helyreállítani. Ez egy elengedhetetlen előfeltétele egy új migrációs politikának is soros elnökségként a kölcsönös elismerés elvét vetettük fel, nem sikerült ebben a kérdésben még megállapodni. Minden, esetre ez egy olyan eszköz, amelynek a megvitatása folyik. Kölcsönös bizalom kell, amíg nem bízunk egymásban, addig egy közös migrációs politikát sem tudunk megteremteni, mert pedig Európának erre van szüksége. Talán give the floor. Köszönöm szépen a tanács képviselőnek, és most a bizottság kapja meg a szót. Avramopoulos úr, tessék. Uh, thank you, thank you. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Tisztelt európai parlamenti képviselő urak és hölgyek! A bevándorlás mindig is a belügyi portfólióhoz tartozott, azonban eddig még sosem került ennek a címére, most igen, egyrészt szimbolikus, másrészt pragmatikus okokból. Szeretnék köszönetet mondani a Libe szakbizottságnak, illetve annak elnökének, Murász úrnak, hogy lehetőséget kaptam itt, ma, hogy jelen legyek ezen a nagyon fontos eseményen. Szeretném idézni azt is, amit Ferenc pápa ma délelőtt mondott. Egyetértek vele. Egy erős jelzést kaptunk, és teljes mértékben tiszteletben tartjuk azt. Nagy megtiszteltetés, hogy hozzám került ez a tárca, és én vagyok a felelőse ennek a témának. Természetesen tudjuk, hogy nincs könnyű megoldás, nagyon súlyos a feladat. Azonban elmondhatom, hogy megvan az erős politikai akarat. Az önök kérdései nagyon jól mutatják, hogy milyen súlyos a kihívás a bevándorlás és a menekültügy kérdésében témájában, hiszen a legnagyobb migrációs nyomás éri most a külső határainkat a Balkán válság óta. Ehhez egy olyan kormányközi fellépésre van szükség, amely a kül- és biztonsági politikát is fölkarolja. Arra van szükség, hogy a kölcsönös bizalmas, bizalmat helyreállítsuk, illetve fejlesszük, annak érdekében, hogy sikeresen megbírkózzunk ezzel a kihívással. Bizalomra van szükség a tagállamok között, illetve a tagállamok és az Európai Unió között. Szolidaritás, felelősségmegosztás, ezek az alapok, erre építi a bizottság, illetve erre építik a tagállamok a közös menekültügyi politikát közös standardokkal, illetve jogokkal, menekültek számára biztosított jogokkal. Nagyon sok tagállam ezt már átül, átültette a gyakorlatba. gondolok itt a pénzügyi szolidaritásra, illetve az adott releváns ügynökségek munkájára, a Frontexre, illetve a menekültügyi irodára. A visszatelepítés témájával foglalkozott a bizottság, továbbra is mérehatóan kezeljük, illetve foglalkozunk ezzel a problémával. A Dublin 3-as rendelet 33-as cikkel bizonyos eszközöket adunk a, ad a kezünkbe. Ezek nagyon fontosak. Ezeket kell kiaknáznunk, és megfelelően alkalmaznunk. A szolidaritás kéz a kézben jár a felelősséggel. A tagállamoknak meg kell győződniük arról, hogy megfelelően működtetik ezt a rendszert. Tehát a közös európai menekültügyi rendszer megfelelő és hatékony működtetése abszolút prioritás, és a bizottság szorosan nyomon követi majd azt, hogy a tagállamok ezt hogyan ültetik át a gyakorlatba, illetve támogatja majd a tagállamok erőfeszítéseit. Támogatja a tagállamokat gyakorlati együttműködésben, nem csak az iránymutatásban. Ezen kívül továbbra is számítunk a civil szervezetek együttműködésére, a nemzetközi partnerekre, például az Egyesült Államok menekültügyi biztosának segítségére. A Dublini Egyezmény már működik, azonban a többi eszköz csak jövő júliustól lép életbe. Tehát a jelenlegi menekültügyi rendszer alapvető megváltoztatására nem látok ö, igényt a közeljövőben, azonban középtávon alapos megfontolás után ez lehetséges. Az emberkereskedelem, illetve a csempészet bizonyos közös tulajdonságokkal rendelkezik, azonban erre megfelelően kell reagálni. Az áldozatokra kell összpontosítanunk, illetve az emberi jogokra. Ilyen választ kell adnunk az emberkereskedőknek, védenünk kell, védenünk kell az áldozatokat, illetve megfelelő büntetőjogi eszközökkel kell fellépnünk az elkövetőkkel szemben megfelelő tettekre, megfelelő fellépésre van szükség, a megelőzés pedig kulcsfontosságú, a tagállamoknak jogi lépéseket kell foganatosítaniuk a megelőzés érdekében, akár a munkadók, azon munkadók kriminalizálására gondolok, akik áldozatoknak adnak munkát, vagy pedig más elkövetőkre. Ami az ember csempészetet illeti, folyamatosan, folyamatosan növekszik ennek a száma, és ez azt jelenti, hogy ami ütő kapacitásunkat is növelni kell. Egy határozottabb fellépésre van szükség ezen bűncselekmény megállítására, vizsgálatokat kell folytatni, illetve az elkövetőket felelősségre kell vonni. Erre fogunk központosítani. Egyrészt a bűnügyi hálózatok felbontása a célunk, illetve a nyomozási és eljárási kapacitásunkat kívánjuk növelni, de ugyanígy odafigyelünk a megelőzésre, a tudatosító kampányok segítségével a veszélyekre hívjuk fel a figyelmet, illetve megerősített együttműködést folytatunk harmadik országokkal. A határokat érő migrációs nyomásra adott válasz illetve az ember kereskedelemre adott válasz a Frontex megerősített szerepét vonja maga után. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak eleget kell tenniük azon kötelezettségvállalásuknak, hogy együttműködnek az ügynökséggel, hiszen ők rendelkeznek a határőri szolgálatokkal, ők tudják ezeket a tevékenységeket valóban a gyakorlatban megvalósítani. Közös fellépésre van szükség. November 1-én indult ez az útjára, és a jelenlegi művelet a helyzet függvényében alakul majd. A bizottság szorosan nyomon követi ezt a műveletet, a döntést azonban majd a tagállamoknak kell meghozniuk. 2,2 millióra rúg ennek az összege havonta, a rövid távú finanszírozás, illetve az elindítás 3,9 millió euróba került, ezt a bizottság biztosította a belső biztonsági alapból átcsoportosítva ezt az összeget. A parlament egy módosítót nyújtott be, egy 20 milliós tartalékot kívánt létrehozni a 2015-ös Frontex költségvetésből. Várjuk a tanács és a parlament közös döntését ebben a kérdésben. Ami a visszatelepítést illeti, jelenleg ez az egyetlen ö, olyan eszköz, amivel védelmet, védelmet tudunk nyújtani. A nemzetközi szolidaritás egyik kézzelfogható megnyilvánulása, illetve eszköz arra is, hogy a befogadó országok terhét enyhítsük. A bizottság továbbra is erőfeszítéseket tesz majd, hogy fellépjen ebben a témában, illetve ösztönözze azokat, akik még eddig nem tettek megfelelő intézkedéseket. Azok a tagállamok, amelyek a legtöbb menekült kérelmet kapják, spontán kérelmet, ők azok, akik a legtöbb menekültet visszatelepítik. A bizottság mindenképpen odafigyel erre a problémára, és kezelni kívánja azt. Ma délelőtt orientációs megbeszélést tartottunk a tagállamokkal egy lehetséges visszatelepítési mechanizmus felállítására. A bizottság elkötelezett amellett, hogy megvizsgálja a különböző lehetőségeket a közös humanitárius fellépésre, illetve a menekültek védelmi kérvényének elbírálására. Erről beszéltünk a mai megbeszélésen is, és természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ez továbbra is egy nagyon érzékeny kérdés. Ami a legális migrációt illeti demográfiai okokból Európának meg kell felelnie az idősödő kontinens kihívásaira, illetve a munkaerőpiac kihívásaira. Szociális és üzleti partnerekkel kell együttműködnünk. Megnézzük, hogy milyen politikákat használhatunk jelenleg, milyen eszközeink vannak. Meg kell néznünk, hogy ezek mennyire hatékonyak. Tisztelt képviselő urak és hölgyek! A belügyi kihívásokra adott válasz nagyon sok esetben a harmadik országokkal való kapcsolatban rejlik. Erősítenünk kell a külső és belső politika, Európai Uniós politika közötti kapcsolatot. Nagyon fontos, hogy hosszú távú megközelítést alkalmazunk, amely a migráció okait kezeli. Ez azt jelenti, hogy nem csak az azonnali vészhelyzetekre kell reagálnunk, hanem egy átfogó, strukturált megközelítést kell kialakítanunk az egyre növekvő migrációs nyomás kezelésére. Egy Európai Uniós megközelítésre van szükség, amely integrálja a politikai és gazdasági stabilitást, a fejlesztési kérdéseket, a biztonsági kérdéseket, mind operatív szinten, mind pedig a politikai eszközök szintjén. A migráció, a menekültügyi kérdések, a válságkezelés, a humanitárius segítségnyújtás, a demokratizálódási folyamat, a kereskedelmi kérdések mind-mind közös megközelítést, kompre, átfogó megközelítést kívánnak. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós külkapcsolatokban ezt érvényesíteni kell, gondolok itt a fejlesztési együttműködésre, illetve a biztonságpolitikára. Ezen kívül támogató jelleggel kell fellépnünk, és hitelesen támogatnunk kell azon országok erőfeszítéseit, akik jobb határfelügyeletet kívánnak megvalósítani. Segítenünk kell ezeket az országokat abban, hogy a nemzetközi kötelezettségeiknek is eleget tegyenek. A mobilitási partnerség szintén egy nagyon fontos terület. Itt is nemzetközi együttműködésre van szükség, például Marokkóval, Tunéziával és Jordániával. Hosszú távon az illegális migrációt kezelnünk kell, méghozzá annak gyökerénél. Ez a legjobb erőbefektetés, amit tehetünk. Együtt kívánok működni Frederike Margarinivel, illetve biztos kollégáimmal, akik a szomszédsági politikáért, a fejlesztési politikáért, a humanitárius politikáért felelősek, illetve a bizottság elnökével is. És végül még egy szót a finanszírozásról. Ami az együttműködési eszközt illeti, a bizottság jelen pillanatban körülbelül 53 millió euró értékben fordít eszközöket a nemzetközi védelemre és a migrációra. Ezekből 14 millió euró támogatja az emberkereskedelem és embercsembészet elleni küzdelmet. Miközben 17 millió eurót fordítanak olyan cselekvésekre, amelyek régiófejlesztésre, illetve védelmi programra vonatkoznak a közel-keleten, Afrika szarva, illetve Észak-Afrika régióban. Az európai szomszédsági eszköz pedig körülbelül 60 millió eurót tartalmaz a migrációra, illetve nemzetközi védelemre. Ezen kívül pedig körülbelül 200 millió eurót irányoztak elő 2014-ben arra, hogy a szíriai menekült válsággal, menekült válságra reagáljanak. 2014-2020 közötti pénzügyi keretrendszerben a tagállamok, illetve a Schengeni térség országai több mint 4,4 milliárd eurót kapnak. A két alapból, tehát a menekültügyi és integrációs, illetve a biztonsági és vízum alapból. Olaszország, Görögország, Málta, Spanyolország nagy mértékben részesül ezekből az alapokból. Összességében körülbelül 1,4 milliárd eurót kap majd a teljes pénzügyi ciklusban. Sürgőségi helyzetéket illetően 2014-ben valamennyi tagállam számára összességében 25 millió eurót irányoztunk elő a menekültügyi alapból, illetve 6,8 milliót a belbiztonsági alapból. Tisztelt képviselők! Várom azt, hogy szorosan együttműködhessek önökkel e kihívások leküzdésében, és valamennyi eszközt felhasználunk majd, ami a rendelkezésünkre áll. Nagyon köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, tisztelt eh, biztos úr, Avramopoulos úr. Most pedig eh, elkezdjük a vitát. több mint 12 perc késésben vagyunk, úgyhogy ezért szigorúan kell kezelnem a felszólalás időt, és a kecsdásra csak öt kollégát tudunk majd meghallgatni. Először is Holmeyer asszony kap két percet. Elnök úr, biztos úr, köszöntöm az olasz elnökséget is, tisztelt kollégák! Természetesen a téma hordereinél fogva nem lehetséges mindenre kitérni, úgyhogy ezért egy súlypontot választottam ki a menekültek megmentése mellett. Először is tisztelt biztos úr, gratulálok az a beszédéhez, ebből is látható, hogy milyen sok munka vár ránk, ha, hogy egyáltalán megoldást találjunk. Éppen ezért a kérdésem az együttműködésre vonatkozik az emberkereskedelem elleni küzdelemen. 2013-ban kb. 42 ezer ember érkezett a földközi tengeren keresztül, 2014-ben már 108 ezeren. A halottak számát a migrációs ügynökség 3000-re becsüli, ez egy körülbelüli adat. Kérdés az, hogy hány ember veszítette életét, az emberkereskedelem áldozataként kínzás, vagy a kényszeres prostitúció, vagy a rabszolgakereskedelem, a szervkereskedelem, a gyermekek bántalmazása következtében, ezt nem is tudjuk, mert ezt nem látjuk, nem a szemünk előtt zajlik, és ennek a dimenzióját csak megbecsülni tudjuk. Úgy tűnik, hogy most már kevesebb a nő az emberkereskedelem áldozatai között, viszont egyre több gyermek van az áldozatok között. Éppen ezért nagyon fontos számomra, hogy a hatóságok, az igazságügyi és rendőri szervek kellő koordinációval lépjenek fel, és a harmadik országokkal együttműködjenek. Ezáltal az emberkereskedelmet feltartóztathatjuk, és egyidejűleg az együttműködést és a humanitárius segélyezést is előmozdíthatjuk. Valamint feltárhatjuk a humanitárius vízum kiadás legális formáit. Mennyiben tud a bizottság a büntetőjog területén együttműködést kiépíteni, és az áldozatok számára hogyan tudnánk a védelmet erősíteni. Elnök, köszönöm szépen, Holmeyer asszony, most pedig másfél percben Zippel képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Fel kell lépnünk a menekülés okai ellen, ez rendben van, de ezzel nem tudjuk megoldani a problémát. A kihívásokkal kell szembenéznünk. Fontos arra is rámutatnunk, hogy nem az európai államok azok, amelyek a legtöbb menekültet befogadják. És pontosan ezért elfogadhatatlan, hogy az emberek Európa felé az úton kockára teszik életüket, és gyakran el is veszítik életüket. Ezért új megközelítésre van szükség, hogy a háború és a kínzás elől menekül embereknek védelmet biztosítsunk. Fel kell lépnünk a bűnözőkkel szemben, igen, de hogyha azt akarjuk, hogy senki se segítkezzen a menekül, menekülés során, akkor biztonságosabb utakat kell mm, Európa felé biztosítani megvalósítanunk. Ott van ugye az, az újra visszatelepítés, de sok tagállam nem vesz részt ebben. Vannak olyan tagállamok, amelyek csak néhány menekültet fogadnak be. Éppen ezért több szolidaritásra van szükségünk, és igazságosabban kell elosztanunk a tagállamok között a menekülteket ehhez pedig kötelező érvényű kulcsra van szükségünk, egyfajta kvótára, hogy azon tagállamokat is bevonjuk, amelyek eddig kibújtak a felelősség alól. Hogy egy példát említsek, azt hitt, hiszem, hogy egy ilyen kvóta nem csak Olaszországnak vagy Görögországnak lenne a segítségére tehermentesíteni őket, de Németországot és Svédországot is megsegíteni, ha a különböző tagállamok részt vennének a menekültek befogadásában is. Végezetül természetesen legális útvonalakra is szükségünk van Európa felé, erről is beszélnünk kell. Elnök, köszönöm szépen Zipöl asszony, most pedig másfél percben Kirkhope úr szó. Uh, President. Elnök úr, a migráció helyzete a földközi tenger térségében az egyik legfontosabb téma itt az Európai Unióban. Európának ugyanis tisztelettel, az alapjogok tiszteletével, az emberi méltóság, élet, nemzetközi kötelezettségeink tartásával kell megközelítenünk. Évente egyre nagyobb mértékben nő azok száma, akik akkor halnak meg, amikor Európába próbálnak bejutni. Ez elfogadhatatlan és fenntarthatatlan nem idealista megközelítést kell alkalmaznunk, nincs erre egyszerű válasz. A parlamentnek arra van szüksége, amit a Libe Bizottság kért, egy holisztikus, átfogó megközelítésre, annak érdekében, hogy erre a válságra reagálni tudjunk. A Frontex lehetőségeire, tevékenységére is kiterjed ez, hogy a kiszolgáltatottakat ne hagyjuk meghalni a földközi tengeren, és fellépjünk az embercsempészek tevékenysége ellen harmadik országokkal is együtt kell működnünk, határozottan fellépnünk azért, hogy a bevándorlás forrását kezeljük az visszatelepítési és eh, kitoloncolási politikák tekintetében. A tagállamoknak pedig felelősséget kell vállalniuk azért, hogy az első belépési helyen a lehető leghamarabb kezeljék ezeket a kérelmeket. Nem szabad szélesre tárni, sem pedig bezárni Európa határait. Ehhez képest az ideológiákat, a populizmust félre kell tennünk, és egy megfelelő, használható utat kell találnunk e problémák megoldására. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kirkhope úr. Két percben Wikström asszony kap szót. Herr Alla minst de tragiska bilderna på de tre Tisztelt elnök úr, borzasztó képeket látunk. Több mint több mint eh, háromszázan an eh, veszítették életüket Lampedúzánál de azt mondhatjuk, hogy egy ilyen lampedúzai katasztrófát látunk szinte évente. Több mint három ezren veszítették életüket a földközi tenger térségében az elmúlt esztendőben, a megelőző évben 600-an. Azt nem mondhatjuk, hogy többet ilyen nem fog előfordulni. Nagyon fontos azonban, hogy a földközi tenger térsége ne váljon óriási temetővé. Valahogy meg kell ezt állítanunk, és meg kell állítanunk az embercsempészeket, az emberkereskedőket. Szinte lehetetlen legálisan bejutni Európában. Óriási politikai kihívás előtt állunk, megfelelő lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy legálisan bejuthassanak ezek az emberek Európába. Nagyon fontos, hogy ne csak az agyunkra, hanem a szívünkre is támaszkodjunk, és reményt biztosítsunk ezeknek az embereknek. Óriási politikai kihívás áll előttünk, és nagyon fontos, hogy a bizottság megfelelően lépjen föl. Dank, Frau. Köszönöm szépen, Wikström asszony. Most pedig Weinberg asszony szeretne önnek egy kérdést feltenni, ha megengedi. Elfogadja? Wikström asszony elfogadja a kérdést? Parancsoljon! Eh, jag är ganska ny här i parlamentet, men jag har hela tiden hört det här med Köszönöm szépen. Új vagyok itt a parlamentben, új képviselő, de mindig azt eh, hallom, hogy eh, legális útvonalakat akarnak Európába. Hát vannak ilyen legális útvonalak, hogyan is fogalmazzak a tagállamokat, arra kell kötelezni, hogy a menekültek egy adott százalék arányát befogadják. Erről van szó. Hányan várnak még Európa kapuj előtt? Ez volna tulajdonképpen a kérdés. EU som deltar i vidarebosättningsprogrammet. Flera utadom le. 14 olyan ország van, amely részt vesz ebben a programban de vannak olyan országok, amelyek 100 embernél kevesebbet fogadnak be évente. Az Európai Unió az összes menekültnek csak 7%-át fogadja be, már elnézés, de ez nagyon kevés. Úgy gondolom, hogy akár a követségek is részt vehetnének ebben. Köszönöm. Ernst kolléganő következik. Kommissar Avramopoulos haben mich nicht befriedigt. Nem voltam elégedett azzal, amit Avramopoulos úr mondott. Azt hiszem, hogy nagyon bürokratikus volt, ugyanis a menekültügyi politikánk gyakorlatilag kudarcot vallott, több mint 20 ezer ember halt meg a külső határainkon, amikor megpróbáltak bejutni az Európai Unióba felszólították, hogy az Európai Unió tegyen végre valamit, hogy meg tudják találni a családtagjaikat, és információkat, tájékoztatást kapjanak róluk. Az Európai Unió menekültügyi politikája embertelen, és az a tagállamok ezzel kapcsolatos politikája is embertelen. Az Európai Uniónak egy humánus menekültügyi politikának kell lennie, kell, hogy az éllovasa legyen. Nem egy tritonra van szükségünk, hanem egy Mare Nostrum programra, az emberek megmentésére. A menekültügy akkor tud humánus módon működni, hogyha a Dublini elvet áttörjük. A tagállamoknak közösen kötelező jelleggel kell felelősséget vállalniuk a menekültekért. Fair, igazságos, emberhez méltó körülményeket kell teremteni. Ez a lényeg, hölgyeim és uraim, nem pedig a Frontex. A menekültügy a második világháború utáni egyik legfontosabb vívmány. Annak idején sok menekültet kiszolgáltattak a náciknak, nem kaptak menekült, menekült jogot, menekültügyi státuszt, ezt a menekültügyi státuszt, amely kialakult később, ezt kell megvédeni, erről szeretném hallani a véleményét, biztos úr. Köszönjük szépen, egy percre Keller képviselő következik. Köszönöm szépen. Európa nem veheti semmibe, és mi sem vehetjük semmibe azt, hogy emberek halnak meg a földközi tengerben. Olyan emberekről van szó, akiknek a háborúk, a diszkrimináció, az üldöztetés elől kellett menekülniük, olyan emberek ők, akik sokszor azért szenvednek, mert Európa cselekszik, avagy éppen nem cselekszik. Hihetetlenül veszélyes út, utat vállalnak fel. Miért? Azért, mert mi nem hagyunk nekik más perspektívát, más esélyt. Más lehetőséget nem hagyunk nekik, mint hogy rábízzák az életüket az emberkereskedőkre. Mi vagyunk az emberkereskedők cinkosai, mi adjuk nekik a lehetőséget, hogy kihasználják a menekültek helyzetét, és zsarolják őket. Mi zárjuk ugyanis be Európa kapuit. Hogyha tényleg tenni akarunk valamit az emberkereskedők ellen, akkor végre legális, biztonságos utat kell nyitnunk Európa irányába. Claude Morás elmondta, megvannak a szükséges eszközeink, egyedül a politikai szándék hiányzik. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Keller kolléganőnek. Két percre. Aguilar. Agea kolléganő következik. Köszönöm szépen Ferrara kollégám nem lehet itt, egészségügyi okok miatt nevében szólalok fel. A Lampedusai tragédia után egy évvel Európa még mindig nem tudja, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet eh, helyz, eh, rendezni. Most már nem sürgősségi helyzetről van szó, hiszen rutinná vált. A Dublini és a Stockholmi eh, egyezmények 20 ezer halált eredményeztek a földközi tengeren. ez a határ, Európa déli határa a világ legveszélyesebb határa. Ez egy rendkívül fontos ez egy rendkívül fontos jelenség, mindenképpen valamiképpen rendezni kéne. Az Európa erőddel foglalkozni kell, nem lehet azt megengedni, hogy a földközi tenger temetővé váljon. A globalizációs folyamatok egyértelmű következményéről van szó, mi nekünk is részünk van ebben. De miután jogalkotók vagyunk, felelősségünk egyértelmű. A menekült státuszt kérőknek meg kell adni a lehetőséget, hogy ide, érjen, ide jöjjenek Európába, hogy a családjaikat egyesíthessék. A befogadási gépezet szintén szörnyűséges, a szolidaritás nem látszik, nem engedhetjük meg a, a prostitúciót, a fekete munkát, a maffia tevékenységet, a rabszolgamunkát, ez nem megedhető, és szörnyűséges állapotban vannak Olaszországban a befogadó központok is. Fontos az, hogy a migránsok, be, hogyha megkapták a szükséges jogi státuszt Európában, akkor valahogyan beilleszkedjenek az európai társadalomba is, munkára van szükségük. Európának túl kell jutni a félelmeit, és egyértelmű migráns politika kell, integrálni kell ezeket az embereket, akik már nem migránsok, hanem az európai társadalom részei. Köszönjük szépen! Szávini kolléga következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr! képmutatók vagyunk, segítenünk kell azoknak, azokon a migránsokon, akik az érség és a háború elől menekülnek el. Európának segíteni kell ezeket az embereket. Sajnos sajnos azoknak, kell ezt a dolg, azoknak kéne ezt a dolgot megoldani, akik Brüsszelt irányítják, egyértelmű megoldások ellenének. A, nagyon jól, tett, jól tette az Egyesült Királyság kormánya, amikor nem vett részt ebben az egész európai ügyletben, hiszen az e európai fellépés csak az embercsempészek malmár hajtja a vizet. Több ezren halnak meg, akik EU Olaszországba érkeznek, azok egyébként csak 10%-ban menekültek, a többik illegális bevándorlók, és ezek ezeket az embereket a rabszolgakereskedők küldik ide, akik meggazdagodnak ebben. Úgy gondolom, hogy nem lehet ezt a végtelenségig halasztani, hogy ezt megoldjuk. Ferenc pápa itt volt ma, de aztán elment, és itt hagyott minket magunkra, Európa ezreket küldünk, európai euró ezreket költünk ezekre a kérdésekre, de semmiféle kézzelfogható eredményt nem tudunk elérni. Köszönöm szépen. Ferran úr szeretne önhöz kérdést feltenni. Fogadja? Fogadja a kérdést? Akkor tessék, megadom a szót a kérdezőnek. Monsieur le Président, Monsieur Salvini, simplement... Elnök úr, tisztelt Salvini úr, Franciaország és Nagy-Britannia nagyon fontos szerepet játszott Szíria és Líbia destabilizációjában. A helyzet romlik. Az Európai Unió vajon a legalizálatlan vagy a papír nélkül rendelkezők gyára lesz-e? Ez a kérdésem. Szalvini úr. Beh, non rispondere 500... ötszáz millió európai lakos nem lehet felelős a hihetetlenül nagy hibákért, amelyeket bizonyos tagállamok követtek el. Itt alapvetően gazdasági szarvas hibákról van szó. Ez a tisztelt ház Oroszország ellen szankciókat fogalmatosított, ennek semmi értelme, ez csak újabb évséget, nyomorúságot, háborút szülhet. Azt hiszem, hogy az európai polgárok ellenében cselekszik az Európai Parlament. Köszönöm szépen, most másfél percre Metzola képviselő következik. Grazie. Sena ilu wara tragedia rip Lampedusa. Köszönöm szépen a Lampedusai tragédiát követően eh, megállapodtunk a földközi tengeri térségre vonatkozó bevándorlási állásfoglalásban. Ez ütemterv kellett volna, hogy legyen, azt terveztük, hogy ez az lesz. Azt eh, megesküdtük rá, hogy eh, a földközi tenger soha többé nem lehet több ezer embernek a sírja. A Szent Atya is erre emlékeztet, engedhetjük meg. Változásra van szükség olyan változásra, amely tényleg új helyzetet teremt. Jobb együttműködésre van szükség, ennek a problémának minden aspektusát fel kell vetni. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy átfogóan nézzünk szembe ezzel a kérdéssel. Nem szabad úgy tekinteni ezekre a feladatokra, mint amelyeket egyszerűen ki kell, ki, ki kell pipálni hanem valódi és hosszú távú megoldásokra kell törekedni. Az, a biztost és a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy tegyenek lépéseket, konkrét lépéseket a szolidaritás szellemében. És hogyha a Dublini rendszert újra vita, vita pontként kell kezelni, akkor tegyük ezt meg, tűzzük napirendre. Tisztelt Biztos úr, remélem, hogy nem kerül arra sor, hogy egy év múlva újra itt találkozunk, és megint csak arról panaszkodunk, hogy semmi nem történt, és újabb több száz ember halálát okozta te, te, a fellépésünk hiánya. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Metzola asszony. Most Kienge képviselő következik másfél percre. Tisztelt elnök úr! Az Európai Unió komoly lépéseket tett egy egységes menekültügyi rendszer kiépítésére. Ez mégsem elégséges, hiszen a múlt év óta nagyon komoly válság sújtja a földközi tengerre szomszédos államokat. Az európai határokra nagyon komoly nyomást helyez ez a ez a, ez a migráns hullám. A szíriai menekültek 80%-a megszerzi Európában a menekült státusz, de vannak afgán menekültek, illetve vannak Afrika szarvából érkező menekültek is. Miért nehezítjük meg a menekültek dolgát? Miért vagyunk képtelenek arra, hogy reményt adjunk nekik, hogy az európai országok megfelelően foglalkozzanak a menekültügyi kérelmekkel? Gondolkodjunk el azon, hogy intézményeinket milyen, alap, milyen értékekre alapoztuk, a szolidaritásra és a tagállamok közötti közös felelősségvállalásra. Azt hiszem eljött annak az ideje, elnök úr, hogy a tagállamok harmonizálják a menekült státuszok elbírálását, a menekültek fogad, e, e, befogadását. A bizottságnak is feladata van, hiszen őrizniük, őriz, őrizniük kell, vagy őrködniük kell a európai törvények tiszteletben tartása felett. Tehát közös feladatunk ez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kienzse képviselőnek most másfél, perccel, há, másfél percre Hála Áhó következik. Tisztelt elnök úr, az év első nyolc hónapjában kb. 120 ezer illegális bevándorló érkezett a mediterrán térségen keresztül az Európai Unióban. Ez 2013-hoz képest hatszoros emelkedést jelentett. A Mare Nostrum következtében növekedett az illegális bevándorlók száma és az, a halálos áldozatok száma is. A bevándorlók számára ez egy nagyon vonzó opció, hiszen ha egyszer csak Európába elérnek, akkor tartózkodási engedélyt kapnak, ennek elég nagy a valószínűsége, és aztán utána családegyesítés következtében a családjukat is behozhatják, még akkor is, hogyha nem teljesítik a menedékkérési feltételeket amik a, azok a ö, szabályok, amik a szociális jutatásokra vonatkoznak és a családegyesítésre vonatkoznak, ezek nagyon fontos. Világos ö, kell, hogy legyen az üzenet, hogy nem éri meg az életüket kockáztatni, és ezért nem jár jutalom. Ezeket az intézkedéseket európai szinten kell koordinálni. Tavaly Svédország kétszer annyi menedékkérelmet kapott, mint Olaszország. Németország pedig ötször annyit. Ez a típusú menedékkérési shopping a Dublini mechanizmus eredménye, és aláássa a Schengeni térség stabilitását. Tisztelt elnök úr, megbízható, hosszú távú stratégiára van szükség. A legális utak megnyitása nem megfelelő megoldás, mert az európai társadalmak nem engedhetik meg maguknak sem legális, sem illegális bevándorlás ellenőrizetlen hullámait. Köszönöm szépen Hála Aho képviselőnek, most pedig Griszbek képviselő következik egy percre. Még egyszer el kell, hogy mondjam, hogy a tragikus eseményekről kell beszámolnunk, több ezer, több tízezer halálos áldozatról kell beszámolnunk. A pápa is kétszer is beszélt erről a kérdésről, a földközi tengeri térséget sírhelynek tekintette, vagy nevezte, és ma este pedig mindannyian látjuk, hogy a bevándorlási politikánk nem működik, nem működik megfelelően, legalább ez a minimum, amit el kell mondanunk, új stratégiára van szükség. Biztos úr a politikai szándékról beszélt, mi azt várjuk öntől, hogy ezt a momentumot valóban indítsa be, hogy, hogy arra kényszerítse a tagállamokat, hogy gondolják végig ezt a helyzetet, hogy valódi migráns fogadási rendszert dolgozzon ki, dolgozzanak ki, a, föld, a felelősséget pedig osszák meg egymás között. A ezen straté- globális stratégia kidolgozása közepette, főleg ami a földközi tengeri térségre vonatkozik, onnan kell figyelnünk a kiskorúakra, akik a legsebezhetőbbek, legkiszolgáltatottabbak. Ez egy elengedhetetlen elvárás. Köszönöm, most Spinelli képviselő következik. Köszönöm szépen. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet az olasz belügyminiszter nyilatkozatára, aki azt mondta, hogy a Mare Nostrum lezárult, és a, front, a Frontex után már egyet, egyet, egyetlen eurót sem költ tengeri mentésre. A földközi tengerem a lehető leghamarabb véget kell venni, vetni a mentéseknek, hiszen ez csak ösztönzi a menekülteket, hogy ide jöjjenek. Azt hiszem, hogy az európai polgárság elleni bűncselekméről van szó. Mindenkinek joga van az élethez, a elmeneküléshez. Nem lehet az, hogy tömegesen cserben hagyjuk az embereket. Jelenleg is Aténben több száz szír menekült folytat éjségsztrájkot egyetlen Európa sem feleslegesen elköltött, ami erre a célra történik. Hogyha a parlament nem változtatja meg... Spinelli, ez folgt A hozzászólót félbeszakítják, most eh, Szebályos képviselő következik egy percre. Herr talman, kommissionär ok, från rådet. Medelhavet ok. Köszönöm szépen. Sok-sok éve a földközi tenger tömegsírrá válik. Egyre többen fúlnak a tengerbe, és mi nem is folytatunk megfelelő migrációs politikát, ehelyett megpróbáljuk megakadályozni az embereket, hogy bejöhessenek Európába, sőt, visszaküldjük őket. Egyre több dokumentumot fogadunk el, például az emberkereskedők felelősségét firtatva, és így tovább, ez mégis egy virágzó piac. Fontos, hogy legális utakat nyissunk a migráció előtt, így le tudjuk küzdeni az emberkereskedőket, és fel kell készülnünk arra is, hogy egyre inkább eljutnak a határainkhoz a szegénység, a háborúk, a konfliktusok, ezért örülök annak is, hogy a biztos úr felkaroltam az újonnan betelepülők kérdését. Fontos, hogy egy megfelelő kötelező jellegű rendszer alakuljon ki a tagállamokban, hogy mindenki átvegye az őt megillető felelősséget. Köszönjük, Betten kolléga következik. Az úgynevezett arab tavasz valamint során az Egyesült Királyság kormányának és más egyéb kormányok nagyon bután jártak el, ugyanis olyan csapatokat, csoportokat támogattak, amelyek gyakorlatilag terroristák. Most egyre többen hagyják el az érintett országokat. Hogyha holisztikus megközelítést akarunk alkalmazni, akkor először is fel kell ismernünk, hogy mi az egésznek a gyökere, a gyökere az egésznek pedig az, hogy az a muzulmán ideológiát, az iszlám ideológiáját fundamentalista szélsőséges módon értelmezik a legszélsőségesebb példája ennek az iszlám állam. látnunk kell a nagyon gazdag, kőolajban gazdag országok szerepét is, ilyenek például Szaudarábia, ők kell, hogy felvegyék a migránsokat, ők hasonló kultúrájúak és ugyanazt a vallást gyakorolják, mint a menekültek. Köszönjük szépen Betten kollégának másfél percre. Szinadinos kolléga következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt láthattuk, hogy Görögországban sokan éjségsztrájba kezdenek, munkát akarnak, orvosságot, egészségügyi ellátást, ezért éjségsztrájkolnak. Azt láthatjuk, hogy most Pakisztánból, Szíriából, más országokból rengetegen érkeznek Európába. 500-an folytatnak éjségsztrájkot jelen pillanatban, Szíriából érkeztek, és Görögországban, Atén főterén tartózkodnak. Ilyen súlyos immáron a helyzet Aténban, sőt, hát az egész Európai Unióban. Biztosak lehetünk abban, hogyha az eddigiekhez hasonlóan folytatjuk a közös menekültügyi politikát, akkor Görögországban és az összes déli országban ehhez hasonló problémák fognak felmerülni egyre, egyre nagyobb számban. Nem hunyhatunk szemet afölött, hogy a Dublin 2 egyezmény milyen súlyos következményekkel jár. Most a határaink felé kell tekintenünk, és nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy az emberek előtt kitárjuk a kapukat, meg kell tennünk a szükséges intézkedéseket. Nem hiszem, hogy az Európai Uniónak az a szándék, hogy egyre többen érkezzenek Európába. Köszönjük Szinadinos kollégának. González Pons kolléga következik másfél perc. Köszönöm szépen. A bevándorlás legfőbb oka a szegénység. Az európaiak ezt nagyon jól tudják, hiszen az európaiaknak is sokszor el kellett vándorni a gazdagság vagy a gazdagság, gazdagság értelmében. Fontosnak tartom, hogy rendben legyen a, a bevándorlási politikánk, illetve segítenünk kell a bevándorlókon. És a pápa is elmondta, a földközi tenger nem válhat temetővé. Ezért az európaiak jogait is garantálni kell, illetve megfelelő befogadást is garantálni kell a bevándorlóknak. Olaszország jó példa, mert hogyha nincs igazi európai egységes bevándorlási politika, akkor semennyi pénz nem lesz elegendő. Spanyolország az egyetlen olyan ország, ahol van szárazföldi határ Afrikával. Itt nap mint nap szembesülni kell a biztonsági problémákkal, és ez nem könnyű. Tisztelt képviselők! A gond, a szegénység, ezt még egyszer mondom mi a szegénység ellen harcolunk, a bevándorlás ennek a következménye, de az oka a szegénység. Tehát a szegénység ellen kell harcolnunk, nem a bevándorlók ellen. Európának a szegénység ellen kell tehát fölemelni a szavát, nem a szegények ellen. Soha nem a szegények ellen. Köszönjük szépen González Pons kollégának. Fogadja úrteszünk kolléga kérdését? Feltehet önnek egy kérdést a kolléga? Parancsoljon. Hol ül úrteszünk kolléga? González Ponszúr, nagyon szép volt ez a beszéd arról, hogy a fejlesztési együttműködés segíthet, de hogy lehet az, hogy a az elmúlt években a spanyol kormány hetedére csökkentette azt a költségvetési sort, amely az, a nemzetközi fejlesztési segélyeket volt hivatva támogatni. De los inmigrantes que llegan a la... Akik Ceutába és Meliába érkeznek, azoknak csak egy százaléka menekült státuszt kérő, a többi gazdasági, menek, gazdasági bevándorló, és hogyha ezt nem oldjuk meg, tehát hogy nem a szegénységnél kezdjük ezt a kérdést, hogyha nem a, segítünk a fejlődésben, a fejlesztésben, a származási országoknak, akkor sohasem lehetünk sikeresek, sem Spanyolország, sem senki más nem képes egyedül ezzel ellen küzdeni. Köszönöm szépen González Pont képviselőnek, most pedig Fajon képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Világos számunkra, hogy több ezer áldozata van a földközi tengernek most már, de nem teszünk semmit annak az ellen, hogy arra kényszerüljenek ezek az emberek, hogy elmeneküljenek. Nem teszünk eleget a háború ellen és a szegénység ellen. Egyre többen panaszkodnak arról, hogy a földközi tenger több ezer ember sírhelye lett most már, de mégis egyre többen indulnak útnak. Nagyon fontos egy új közös bevándorlási és menedékpolitika, amely valóban jövőbe mutató. Azt kérem a bizottságtól, hogy a fáradozásaikat erősítsék meg, és valóban komoly programot nyújtsanak be, amely olyan politikát folytassanak, amely valóban humánus és biztonságos út, utat kell biztosítanunk a menekültek számára Európába, és egy megfelelő jövőt több ezer áldozatot követelt az elmúlt két évtized, és ez folyamatosan arra emlékeztet bennünket, hogy hogyan működik az európai menekültpolitika. Fontos, hogy képviselő, következik, képviselő asszony következik egy percre. Köszönöm szépen. Ma a bevándorlásról beszélünk, nem pedig politikai menedék jogról és, és üldöztetésről. Erről én nem, most nem beszélek. Ferenc pápa azt mondta ma délelőtt, hogy nem fogadhatjuk el, hogy a földközi tenger egy nagy sírhelyé váljon, és Európa meg tudja, akadá- meg tudja oldani a bevándorlási problémákat, a menekült problémákat akkor, hogyha a hogyha a e, kiváltó okok ellen küzdünk. Kalkut, ahogy már elhangzott, Kalkutát nem lehet úgy megmenteni, hogy Kalkutát e, áthelyezzük ide. E, az emberek őrületes szegénységben élnek, és ennek az eredménye az, hogy több ezeren állnak, indulnak útnak, és elmenekülnek. Ez nem elfogadható, hogyha az embereknek perspektívát adunk, akkor nem fogják feladni a reményt, és oda-haza maradnak segítenünk kell abban az embereknek, hogy ne váljanak egyáltalán menekülté, ne induljanak útnak. Köszönöm szépen Font Stoich képviselőnek. Weinberg képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. miért indulnak az emberek útnak ilyen borzasztóan teli lélekvesztőkben és csónakokban. Pedig vannak legális utak is. Svédország is vállalta a felelősségét az emberek szeretnének jobb életet élni. A szabad, az emberek szabad mozgása megvalósul Európában, létezik a kék kártya, létezik a, a szabad mozgás lehetősége, szabad letelepedés lehetősége. Mit kívánnak tőlünk? Az Európai Unió világos jelzéseket fogalmazott meg. Például határidő, korlátlan határidejű letelepedési engedélyeket is kiadunk. Mindeközben az emberek hatalmas összegeket fizetnek az embercsempészeknek, hogy eljussanak Európába. Az embercsempészek nagyon is jól tudják, hogy a Frontex létezik, de mégsem működik. Köszönöm szépen, Weinberg asszonynak most Mayer képviselő következik egy percre. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is nu ruim een jaar... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy évvel ezelőtt több száz menekültet szállító hajós süllyedt el Lampedusa partjai előtt. Tanultunk ebből valamit? Nem. Heteken keresztül ugyanazokat a a címeket olvashatjunk az újságban. Úgy tűnik, hogy a Frontex nem tudja megoldani a problémát. A Olaszország hatóságai nem, tudja, nem tudják megoldani, Görögország hatóságai ezeket a problémát, más tagállamok is ettől szenvednek. A határok nem elég a határok sok embert áteresztenek. Nagyon fontos lenne legális bevándorlási lehetőséget biztosítani az embereket. Én Hollandiából származom, 21 ezeren vannak nálunk menedékkérők, több mint 40 ezeren jönnek majd hamarosan. A a kormány spórol, egyre többet spórol, de közben a menekült központokat fenntartják. Ez nem elfogadható. A határokat megfelelően szigorúan kell védeni, és az embereknek pedig a saját hazájukban kell megtalálniuk a lehetőségeiket, a perspektíváikat. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy egyre súlyosabb legyen a helyzet. Köszönöm szépen, Gárdini képviselő következik. Eh, noi ci troviamo sempre. Mindig szép beszédeket tartunk arról, hogy hogyan lehet elkerülni ezeket a tragikus eseményeket. Úgy gondolom azonban, hogy konkrét eredményekre van szükség, konkrét válaszokra, és egyszer mindenkorra meg kéne, oldani a, meg kéne oldani a problémát. A Triton nem lehet, a tiltot nem lehet végleges megoldásként figyelembe venni, ez egyáltalán nem oldja meg a problémát Európának, mindenképpen ellenőrizni kéne saját határait. Három dolog nem tetszik ebben. Az egyik a Mare Nostrum, amely rendkívül költséges és kudarcba fulladt fellépés volt, hiszen a Mare Nostrum, mi, mi, több mint, Mare Nostrum miatt több mint 400 százalékkal növekedett a bevándorlók száma, és egyre több a tragikus baleset a tengeren. Vannak az EU-nak olyan tagállamai, amelyek hozzájárulnak de nem elégséges ez, és sajnálatos módon ez nem zárja, nem oldja meg a problémát. A pápa is mondta, hogy az okoknál kell fellépni, nem a hatásnál, a következménynél. Tehát konkrét, bátor szakpolitikára van szükség, így, így mondta a pápa is, és ezzel a belső problémákat is meg tudjuk oldani. Köszönjük szépen Gárdini kolléganőnek. Egy percben Jotova kolléganőt hallhatjuk most. Köszönöm szépen. A Lampedúzai tragédia következtében sürgősen cselekednünk kellett, és odafigyeltünk ennek nyomán jobban a földközi tengeri térségre. Elértünk bizonyos eredményeket, ezrek életét mentettük meg, ugyanakkor azt láthatjuk, hogy a jelenlegi szabályokban azért vannak hézagok. A Dublini Egyezményt át kell tekinteni, felül kell vizsgálni, ugyanis főként az Európai Unió külső határain található tagállamokra hárulnak a terhek. A szolidaritás elve sérült, új szabályokra van szükség, ami a kvótákat és az integrációt illeti. Főként a földközi tengerre figyelünk most, de elfeledkeztünk a szárazföldi határokról. Az elmúlt napok során találtak néhány menekültet például a bolgár-szerb határ mentén, akik megfagytak. Emellett a Törökországnál található határon is rengetegen keltek illegálisan. Fontos, hogy megfelelő szabályokat teremtsünk, gátat szabjunk az emberkereskedelemnek, a Frontex-et is meg kell erősíteni, és meg kell akadályoznunk a terrorizmus exportját. Köszönjük szépen Jotova kolléganőnek. Stevens asszony következik. Egy perc. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ami a migrációs politikát illeti, a bizalom mellett a koherencia és a, az együttműködés is fontos kulcsszavak. Nem régiben beszéltünk a költségvetésről, és bizonyos alapokat hoztunk létre, amelyeket célzottan kívánunk felhasználni. Egy átfogó globális megközelítésre van szükség, jobb EU-s migrációs politikára van szükség és menekültügyi politikára. Ez egy jó kezdeményezés lenne és egy jó alternatíva szemben az Európába vezető nagyon veszélyes útvonalakkal. Ezáltal az emberkereskedők nyereségét is meg tudnánk nyírbálni. Fontos, hogy foglalkozzunk az illegális bevándorlás okaival is. A kérdésem a tanács és a bizottság milyen intézkedéseket akar fogonatosítani a jobb koordináció érdekében, mind belsőleg, mind külsőleg. Köszönjük szépen! Árnotő kolléganő következik egy perc. Monsieur le Président, mes chers collègues. Elnök úr, tisztelt eh, kollégák! A bevándorlás eh, szempontjából nagyon fontos a közös megközelítés azonban az alapvető problémákat elkerülik egyes kollégák. Tudjuk, hogy Olaszországban több bevándorlási központot, illetve, illetve tábort zártak be a felkelések miatt. Olaszországban 2004-ben például rengeteg illegális bevándorló érkezett a Frontex, és az ezt kiszolgáló költségvetés oda vezetett, hogy Olaszország egy hatalmas fogadóközponttá vált, mielőtt szétosztják ezeket az illegális bevándorlókat a Schengeni országokban, köztük Franciaországban is teljesen elönt bennünket ez a rengeteg illegális bevándorló, több ezren érkeznek hetente. Megfelelően kell kezelni a bevándorlási hullámokat, megfelelő pénzt kell rendelkezésre bocsátani, a Schengent felfüggeszteni, és az országoknak visszaadni a szuverenitásukat a határőrizetben. Köszönöm szépen Arnatű képviselőnek, most Ozenberg képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Én egy más fontos idézetet szeretnék megosztani önökkel. A Szent Atyama azt mondta, hogy az emberek, akik hozzánk érkeznek, segítséget várnak, támogatást várnak. Nagyon sok nő és gyermek is érkezik hozzánk, ők is útra kelnek, tömeg, hatalmas tömegeket ide szállító kis hajókon. A kérdés az az, hogy megfelelően osztjuk-e meg a terheket, amely terheket ránk ró ez a tömeges bevándorlás. A szolidaritást kell gyakorolnunk, és nem egymásra mutogatni, és nem az önös érdekeket követni. Megfelelő politikai szándékra van szükség ahhoz, és további intézkedésekre ahhoz, hogy megbirkózzunk ezzel a feladattal. Ez olyan döntéseket követel tőlünk, amelyek a legmagasabb szinten születnek meg, és megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az Európai Unió működése megfelelő válaszokat adjon ezekre a kihívásokra. Nem csak ezen szegény emberek miatt kell megoldani ezeket a problémákat, hanem az Európai Unió érdeke is ez, Nagyon fontos, hogy megosztjuk a terheket, és ne az e, e, frontvonalban lévő országokra háruljon minden. Köszönöm szépen, egy képviselnek, most Guillaume képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Az bevándorlásról szóló hírek nagyon fontosak, és ezek felráznak bennünket. Nagyon sok információt találunk, de nagyon sok dezinformációt is. Egy dolog elengedhetetlen, a bevándorlási politikának globálisnak kell lenni, hosszú távúnak és láthatónak nagyon ez, ez nem megoldás, hogy folyamatosan rövidtávú intézkedéseket hozunk. Mélyreható változásra van szükség. Meg vagyok győződve arról, hogy proaktívnak kell lenni, új politikát benyújtani. Az a bevándorlás legális lehetőségeit előtérbe állítani, az menedékkérési politika hatékonyabbá tétele nagyon fontos, és a e, nemzetközi védelemben részesülőkre vonatkozó szabályok. Nagy e, figyelemmel követtem a biztos úr e, előadását, és türelmetlenül várom a konkrét javaslatait, hiszen nagyon sürgős az ügy, de hosszú távú megoldásokra van szükség. Köszönöm szépen Géom asszonynak. Most másfél percre Bonni úr következik. Panie Przewodniczący,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 még vonzóbbá fog válni a harmadik országok polgárai számára. Nem engedhetjük meg, hogy a földközi tenger egy nagy sírhely legyen, és nem lehet szimbolikusan fekete tenger a földközi tenger a bevándorlás nem csak, hogy kihívás, nem csak kihívás, de esély is. Hosszú távú bevándorlási politikára van szükség, ennek a harmonizációra kell alapulnia, Egyetlen országot sem szabad magára hagyni, amikor a bevándorlásról beszélünk, a bevándorlási hullám kezeléséről ezért együtt kell működnünk a harmadik országokkal, fel kell lendíteni azok gazdaságát, megfelelő visszatelepítési telepítési programokat kell biztosítani. Kérdés, hogy a bizottság és a tanács mit tesz annak érdekében, hogy erősítse az együttműködést ezen országokkal, hogy megszüntesse a bevándorlási nyomás okait hogyan lehet hatékonyabbá tenni a bevándorlási rendszert, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a menedék csomag feltételeit betartják a harmadik országot, hogyan tudjuk lehetővé tenni azt, hogy az emberek elmeneküljek annak az erőszaktól. Tehát egy új bevándorlási keretre van szükség. Köszönöm szépen, posztasszony nincs itt, úgyhogy most Via képviselő következik másfél percet. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt, biztos úr, tisztelt Gózi úr, egy évvel ezelőtt Lampedusa kinyitott Európa szemét, és elkezdtünk figyelni a bevándorlásra. Az olasz kormánynak köszönhetően európai megközelítést sikerült kialakítani. Igazi kvótákat állítottunk föl, így ez alapján osztjuk szét a bevándorlókat, de még mindig megmarad a felelősség, és ahogy eh, Ferenc pápa is mondta, a földközi tenger nem válhat temetővé. A Máren Nostrum Olaszország sok ember életet megvédett, most pedig a Frontex fogja ellátni ezt a vezető feladatot a Frontex hatáskörének kiteljesítését mi akadályozza? Mi akadályozza azt, hogy megnőjön a Frontex költségvetése, hogy hatékonyan tudjon fellépni a földközi tenger térségében? Biztos úr, a Triton nem lehet a, vég, a végleges megoldás. Stratégiára van szükség, és bátran mindent meg kell tenni azért, hogy az afrikai partvidéken megoldjuk a helyzetet, ahol lehet, mindenképpen két oldalú megállapodásokat kell kötni. Meg kell változtatni a szabályokat, és ehhez komoly bátorságra van szükség. Az emberi méltóságot is meg kell őrizni, illetve az európai polgárok jogait is. Köszönjük szépen Lavia kollégának, López Aguilar kolléga következik egy perc. Köszönöm. Elnök úr, üdvözlöm, biztos úr, Sajnos először vitatkozunk erről a kérdésről csupán itt a ciklus során. Európának szüksége van egy bevándorlási politikára, és nyilván nem ez az utolsó alkalom. Az elmúlt ciklusban sokszor volt ez téma, többször elmondtuk azt, hogy nem megengedhető, hogy hiányzik ez az egységes európai politika, illetve meg kell változtatni ennek a fókuszpontját. hogyha a legális bevándorlás kapuját bezárjuk, akkor nagyon sok ember illegálisan érkezik ide. Sajnos temetővé vált a földközi tenger, és azonosíthatatlan emberi holtestek tömegsírjává vált a földközi tenger. Sürgősen kell erre válaszolni, sürgősen kell megoldani ezt a problémát. Azonnali jelleggel kell a, megoldani ezeket a problémákat, de sajnálatos módon, hogyha túlságosan nagy mértékben lépünk fel, mint például a Mare Nostrum esetében, akkor ezzel ösztönözzük a bevándorlók. Köszönjük szépen, másfél percre Engel kolléga következik. A president... Äh, Elnök úr. Azt hiszem, hogy feladatunk a közvélemény formálása is, és amikor ilyen populista és buta információkat hallok, akkor engedjék meg, hogy bizonyos számokat osszak meg önökkel. 480 ezren vannak, 480 millióan vannak a világon azok, akik bevándorlók vagy a hazájukat elhazták, ez eh, megfelel az európai lakosságnak. Eh, tehát nagyon sokan vannak azok, akik eh, elhagyják hazájukat, és nagyon sokan például azért jönnek hozzá, nagyon kevesen vannak, akik azért jönnek hozzánk, hogy a szociális biztonság, a mi szociális biztonsági hálózatunkból profitáljanak. Hadd mondjam el azt, hogy 15 millió holland él a világszerte, akik egykori kivándorlók leszármazottai, többen vannak, mint a mai hollandok Hollandiában. Hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor ne felejtsük el, mit mondott a Szent Atya ma délelőtt, ezt tartsuk szem előtt, Európa kivándorló kontinens volt, mielőtt bevándorló kontinens lett, nagyon sokan elhagyták Európát, és máshol próbáltak szerencsét, most nincs jogunk becsukni a kapukat. Köszönöm szépen Engel képviselőnek, kollégák, most Péri képviselő következik. Voorzitter, het belang van de Europees asiel en Elnök úr, Az Európai Unió a migrációs politikát egy évvel ezelőtt a figyelem középpontjába helyezte a Lambetúzai tragédia révén. Akkor rengetegen veszítették életüket a földközi tengeren. Remélem, hogy az új Európai Bizottság prioritásként fogja kezelni ezt a kérdést. Egy évvel a Lampedúzai tragédiát követően még mindig nem biztosítottunk biztonságos útvonalakat a menekülteknek Európa felé. Valóban az egyetlen legális és jó megoldás az új betelepítésekre vonatkozó elgondolás a bizottság részéről, és emellett a humanitárius vízumok engedélyeztetésére és lehetőséget kell biztosítani. Rengeteg probléma és érthetetlenség is van a dél-európai országokban. Fontos, hogy megoldást találjunk erre, és egy közös politikát dolgozunk ki, amely a szolidaritáson alapul. Köszönjük. Gabriel kolléganő, másfél perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Emberi katasztrófákat láthatunk a földközi tengeren, és ez azt jelenti, hogy Európának magasabb szintre kell emelnie a határok őrzését, illetve ennek a kérdésnek a rendezését. Három dologról szeretnék beszélni. Először is Frontex. Egyértelművé kell tenni, hogy a Frontexnek mi lesz a szerepe az integrált migrációs keretben a Frontex kizárólag a határvédelemmel foglalkozik, hiszen kicsi a büdzséje, és sok minden attól függ, hogy milyen felajánlásokat tesznek a tagállamok. Sok nyitva maradt kérdés van, hogy hogyan lehet a tritont kiegészíteni. Nagyon fontos az, hogy a, az ember kereskedők gyakorlatát megszüntessük. Természetesen ez illegális tevékenység, fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió nyomon kövesse a helyzet alakulását, illetve adatközlésre is van szükség. Azzal kapcsolatban milyen útvonalon érkeznek, kik, a, kik válnak a, a, a jelenség áldozatával. Föl kell tehát ezt térképezni. Pontosnak tartom, hogy a migrációs politika az Európai Unió külső fellépésével harmonizálva történjen, próbáljuk meg megelőzni a konfliktusokat, illetve hangoljuk ezt össze a fejlesztési politikával is. Szeretném biztos úr, hogyha Hán és Mogherini biztosokkal együtt lépne fel, együtt dolgozna, hiszen hogyha a hárman lépnek fel, akkor jobban tudják kezelni a helyzetet. Köszönjük szépen! Kedves kollégák! Két alkalommal jelezték a tolmácsok hogy túl gyorsan olvasták fel a hozzászólásaikat, nem tudták már tolmácsolni a beszédeket. A jövőben, hogyha ilyen fordul elő, akkor félbe fogom szakítani a, félbe, a felszólalókat. Slány kolléganő következik, másfél perc. Köszönöm szépen. Már régóta mondjuk azt, hogy a földközi tenger európai tenger. Nem lehet ez, nem válhat ez temetővé, ezt a pápa is elmondta a mai napon nem engedhetjük meg, hogy emberek halljanak meg a tengeren, és ezáltal elrettentsék a többieket attól, hogy Európába jöjjenek. Ismerjük a lampedusa tragédiát, és azt is tudjuk, hogy a földközi tenger túloldalán sokokat kínoznak, ezért jönnek ide sokakat korábban nem is, nem láttuk korábban a lélekvesztőket, nem láttuk korábban az áldozatokat, és ezt botrányosnak tartom, hogy nem figyeltük oda, nem akartuk ezeket lenni. 30. Azt gondolom, hogy a Frontex költségvetés nem elégséges, a határmenti országok egyedül nem képesek ellátni ezt a feladatot. Humanitárius folyosókra van szükség, illetve humanitárius vízumokra. Kérdezem a biztos, biztos úrtól, hogy hogy állnak az ezzel kapcsolatos tárgyalást. Nagyon köszönjük. Másfél percre Poliéze kolléga következik. Grazie, president. Köszönöm szépen, elnök úr. A bevándorlás sürgős megoldást igényel, nem csak Szicíliában, Máltán, Spanyolországban vagy Görögországban. Ők fizették a legmagasabb árat, főleg a kezdeti fázisban, a többi tagállamhoz képest. A Mare Nostrum lezárult. Gárdéni úr, a frakcióvezetőm is elmondta, hogy nagyon fontos szerepe volt a bevándorlók érkezésében. A Libében is láthattuk az, hogy 2014 elején 800%-kal nőtt a bevándorlók száma a Mare Nostrum el indítása után fél éve. Nem tudom, hogy a Triton pontosan milyen feladatokat fog betölteni, de úgy vélem, innovatív hozzáállás az, hogy 26 tagállam is ebben a kérdésben aktiválja magát. A beérkezési ország feladata az, hogy eldöntse, megadja a menekültügyi státuszt, vagy nem, legalábbis korábban így volt, most már az összes tagállamra hárul ez a feladat és a bíróság is ítéletével jóvá hagyta ezt az alapelvet. Úgy vélem, hogy demagógia nélkül világosan, értelmesen kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, legyünk szolidárisak, illetve nagyon fontos az is, hogy a, tag, hogy a tagállamok védelmét megoldjuk. Köszönjük szépen! A kollégin Dali. Köszönöm szépen, egy persze Dali képviselő következik. Grazie, Chair fl tiegħi dan huwa mument opportun biex niddiskutu dan. Köszönöm szépen. Nagyon fontos ennek a eh, kérdésnek a figyelemmel kísérése, nem csak azért, mert azonnali cselekvésre van szükség, eh, hanem össze kell foglalnunk, hogy mi történt a földközi tengeri térségben az elmúlt igaz eh, időszakban. Azok, akik a szerencsétlen sorsokat kihasználják, bűncselekményt követnek el. Az európai polgárok látják, hogy nyáron túl, nagyon sokat beszélünk erről a kérdésről, amikor a menekültek hullámai megérkeznek, és aztán télen leapad az érdeklődés. Nem kerül sor valódi reakcióra. Pontosan eh, beszélnünk kell a libiai helyzetről is például. Egyre eh, érzékenyebb kérdés, Európának össze kell fognia, együtt kell működnünk, átfogó politikát kell kidolgoznunk, amely a harmadik országokkal való együttműködésre is kitér. Líbiával és Szíriával szorosabb együttműködésre van szükség. Köszönöm szépen Dali asszonynak, Kirkosz képviselő. Következik egy perc. Köszönöm szépen, e, elnök úr, e, biztos úr. A probléma amivel szembenézünk, erre egyetlen megoldás a szolidaritás elengedhetetlen a kibocsátó országokkal való együttműködés, hiszen ezekben az országokban háború dúl részben nem arról van szó, hogy az európai országokra ráerőltetünk valamit, konszenzusra van szükség, megegyezésre van szükség. A második elv a szabályok elve, szabályokon alapuló gazdasági bevándorlásra eh, kerülhet sor, eh, amely eh, tiszteletbe tartja azokat a szükségleteket, amelyekkel mi rendelkezünk, például az öregedő kontinensen. Az idő is egy nagyon fontos szempont. Nagyon kevés az időnk. Az eszközök a rendelkezésünkre állnak. Azt gondolom, hogy ez így van. Az Európai Bizottságnak megvan a szándéka, ami nincs meg, az az idő. Nincs elég időnk. Itt az idő, hogy egy kicsit felgyorsuljunk. Köszönöm szépen Kirkos képviselőnek. Csak öt képviselőnek tudok szót adni, mondja az elnök a spontán felszólalások keretében. Figyelembe kell vennem, hogy több képviselőtől meg kellett vonnom a szót, mert túl ö, ö, mentek a hozzászólási idejükön. Koelyó képviselő következik most elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr! Szinte minden hozzászóló beszélt a Szent Atya beszédéről, és ő ugye azt mondta, hogy a földközi tenger nem lehet sírhely. Ezt el kell kerülnünk, nagyon sokat kell tennünk ennek elkerülésére, az emberi életeket meg kell, meg kell óvnunk mentenünk. A Frontex a feladatát végezte, az Európai Parlament nagyon jó munkát végzett, a tanács először habozott, de aztán végül is megtette a szükséges lépéseket. Két dologra van szükség. Először is az említett rendeletet megfelelően kell végrehajtanunk, másodszor pedig ezt a prioritást ki kell terjesztenünk azokra a missziókra, amelyeket a tagállamok teljesítenek. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság és a biztos úr egyetérte ezzel. Köszönöm Koályó képviselő, Marias képviselő következik. Köszönöm szépen. Biztos úr, üdvözöljük az Európai Parlamentben. Nagyon örülök annak, hogy önnek és a parlamentnek elmondhatom véleményemet az illegális bevándorlásról. Tudjuk, hogy Európa déli részén szinte sorba állnak Európa kapujánál, de most meggyengít bennünket Görögországot meggyengíti a memorandum, de közben hatalmas bevándorlási nyomással nézünk szembe. Szolidaritásra van szükség, a terhet meg kell osztani. Azt gondolom, hogy három fontos elem van itt az országok GDP-jét figyelembe kell venni, a különböző országok teljesítményét figyelembe kell venni a tehermegosztáskor. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy erre fordítsuk a pénzt. Olaszország sem engedheti ezt meg magának, és nem lehetünk egyedül a frontvonalon. Köszönöm szépen, Marias képviselőnek, Tessalonis képviselő asszony következik. Euh, merci beaucoup, monsieur président. Je pense que si a... Köszönöm szépen, hogyha egy igazi nagy kérdés van, amire közös európai választ kell adni, az nem más, mint a bevándorlás kérdése. Itt az ideje annak, hogy az állam és kormányfők erre rájöjjenek, és létrehozzanak egy közös bevándorlási politikát, ami négy pillére épül. Az első igazi határvédelemre van szükség a légi, a szárazföldi, a tengeri határokon, vagy akár lehet egy európai határőrség is. A második dolog, kvótákat kell kiszabni a bevándorlási politikában a tagáramokra A harmadik dolog, a menekült jogot kell harmonizálni, egyes tagállamokban hat hónap alatt el lehet érni valamit másoknál csak évekig, évek alatt, és megfelelő partnerséget kell kialakítani az a fejlesztési politikában. Ezt, ezt kell elérnünk, hogy stabilitás alakuljon ki a származási országokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Sarnes asszonynak Obermeyer képviselőt. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy évvel ezelőtt került sor a hatalmas tragédiára Lampedusa partjainál, és most, partjainál, és most ugyan erről a problémáról beszélünk. A Mare Nostrum pozitív, a, a, a Triton pozitív programok az embereket megment, sok ember életet mentettek meg, de ez megint csak egy reakció több millió bevándorlóra. A politikai stabilizációra, demokratizációra van szükség a kivándorlók hazájában, és a az emberek kizsákmányolásának véget kell venni. Ferenc pápa is azt mondta, hogy az okokat kell megnézni, a gyökerének kell megragadni a problémát. A menekültek hazájában kell javítani a helyzetet, hogy ne akarják elhagyni a hazájukat. Lehet, hogy mi egy kicsit máshogy látjuk a helyzetet, mint egyes álmodozók itt a házban, akik Afrikát, Közép-Ázsiát és Európába akarják hívni az embereket ennél többre kell értékelni. Köszönöm szépen Obermeier képviselőnek, most pedig Mussolini asszony kap szót. Köszönöm szépen. Egy percre nem is lesz, lesz szükség. Tisztelt miniszter úr, biztos úr, sokszor gyerekek is vannak a menekültek között. Gyerekekről van szó, tehát akik meg vannak rettenve, a Lampedusával kapcsolatban arról szavaztunk a szenátusban, hogy hogy jogi státuszt adjanak nekik, hiszen gyakorlatilag csak szám, számok ezek a gyerekek, a bűnözők megkaparítják őket, és utána lehetetlen őket megtalálni. Nagyon fontos az tehát, hogy jogi státuszt kapjanak. Frau Kollégin. Köszönjük szépen Mussolini kolléganőnek, ezzel lezárjuk a spontán felszólalásokat. És a vita végén most még egyszer megkapja szót Avramopoulos biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el először is, hogy nagyon odafigyeltem, milyen kérdéseket tettek föl nekem a különböző képviselők. Azzal kezdeném, hogy levonok egy tanulságot. Úgy látom, hogy mindenki, illetve majdnem mindenki egyetért abban, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, amelynek szociális és humanitárius vetülete is van. Sokan rákérdeztek az Európa alapját képező értékekre. Én nem azért vagyok itt, hogy bizonyos határvonalakat húzzak meg. Mindössze három hete látom el a tisztségemet, de annyit elmondhatok, hogy már évek óta szorosan nyomon követem a dolgok alakulását. Emlékszem, hogy 18 évvel ezelőtt érkeztek eh, Európába az első illegális eh, bevándorlók. Annak idején eh, Aténban voltam polgármester, és emlékszem az első menekült hullámokra nem csak Görögországot érintette ez, hanem az egész déleurópai térséget, a földközi tenger szomszédos országaiból érkeztek egy jobb élet reményében. Ez a menekült hullám egyrészt a szegénységnek volt betudható, valamint háborúnak és személyes tragédiáknak is. Ez 15 évvel ezelőtt volt. Egy évvel ezelőtt került sor a Lampedúzai tragédiára, amely egyfajta szimbólumá vált, nem csak a mi számunkra, és rengetegen veszítették életüket. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen sokan vannak mások, akikről nem is tudunk. Sok olyan személy fúlt a tengerbe, akiről fogalmunk sincs. Az évek során megmutatkozott, hogy ez nem csak a déli országok számára probléma, hanem egy páneurópai problémáról van szó. Mindenkit érint ez. És egy dologról ne feledkezzünk meg, mondom ezt válaszul mindazoknak, akik idegellenes érzéseket táplálnak, és akik az Európai Unió alapvető értékeit és elveit kérdőjelezik meg. Nekik válaszolt tehát azt üzenem, mi nemzetek és népek Európai Uniója vagyunk. Az elődeink millió számra hagyták el országainkat, és a világ más régióiban próbáltak otthonra találni, ahol nyomot hagytak európaiakként. Ez az nagyszüleink generációja volt. Nekik szintén másút idegen gyűlölettel kellett szembenézniük, úgyhogy nekünk kellene a leginkább tudnunk, hogy ez milyen szörnyű. Alapvető értékeink és alap elveink kérdőjeleződnek most meg újra, nem tudunk azonban választ adni erre a kihívásra azzal, hogy fragmentált politikákat alakítunk ki. Nem menekülhetünk el a felelősség elől. A mai nap tanulsága azt hiszem az, hogy megvan a szükséges politikai akarat. Az Európai Bizottság szeretne mindenképpen egy új migrációs kartát elfogadtatni és kialakítani. Ez a kérdés, ez a téma sokáig fog foglalkoztatni bennünket, hiszen nem lehet majd gyorsan megoldásra jutni mindebben. Évekig fog tartani, még megoldjuk ezt a problémát. Ugyanis azt láthatjuk, hogy a déli és a keleti partnerség országaiban, Líbiában, Szériában, másutt ezrek próbálnak eljutni, kijutni az országból, és az emberkereskedők pedig csak erre várnak. Ők nagyon szívesen segítenek nekik, idézőjelben. Nekünk pedig fel kell lépnünk velük szemben. Görögországban nagyon súlyos intézkedéseket foganatosítottak. A legsúlyosabb büntetés, amelyes sújthatók az emberkereskedők, az életfogytig tartó fogvatartás. Nagyon keményen le kell sújtanunk az emberkereskedőkre, de egy dolgot nem szabad elfelejtenünk, legyen akármilyen jó is a technológiánk, legyenek akármilyen jó eszközeink, semmit nem érnek, hogyha nem használjuk őket. Európa reagál a helyzetre. Nyilván vannak olyan részei az eddig intézkedésünknek, amelyeket lehet bírálni, de vannak eredmények is. Elértük már, amit akartunk? Nem, természetesen nem, még sokat teendőnk. Azonban azt nagyon fontosnak tartom, hogy a déleurópai országok érezzék, hogy Európa többi tagállama mögöttük áll. Ezt Fozenberg képviselő is elmondta. Az európai konstrukció nem csak gazdaság és politikai dimenzióval bír, az európai eszmék e, ezen túlmutatnak, ennek a jelképe ez az Európai Parlament. Szükség van mindenki támogatására, mindenki elgondolásaira, ötletére és érzékenységére is. Elmondhatom önöknek, hölgyeim és uraim, hogy látható, kirajzolódik szép lassan, hogy előre haladunk, de szükség van mindenképpen egy új kartára, amely a migrációs jogokat lefekteti, amely lefekteti a bevándorlók jogait, Mondom ezt úgy, hogy tudom, hogy néhány generációval ezelőtt európaiak is ugyanilyen problémáktól szenvedtek. Tudjuk, hogy hol vannak a legfőbb problémák, tudjuk, hol vannak a szűk keresztmetszetek, de szépen sorban kell haladnunk. Elmozdulásra van szükség a fragmentáltságtól. Fontos, hogy a humánus érzületeket is érzületeknek is teret biztosítsunk a probléma megoldásában. Tisztáznunk kell nyilvánvalóan az európai határokat, de ez önmagában nem fogja megoldani a problémát. Gondoljunk csak vissza mindazon meghallgatásokra, amelyeket már lefolytattunk. Európa nem lehet erődítmény, olyan erődítmény, amely egyszerűen csak felvonja a hidat, és nem enged be másokat. Az emberek tőlünk várnak segítséget, és ne felejtsük el, megvan annak az oka, hogy ide jönnek Európába a menekültek. Humani, humánusabb, jobb fogadtatást érdemelnek, ők jobb életet remélnek Európától. Persze, vannak olyan elvek és értékek, amelyek az általunk foganatisított intézkedések alapját kell, hogy képezzék, és az első lépés úgy gondolom mindenképpen az, hogy megszüntessük a széttöredezettséget, a fragmentáltságot. Az értékek Európát képviseljük. Fel kell nőnünk azokhoz a kihívásokhoz, amelyet sokan megfogalmaztak itt. Le kell sújtanunk az emberkereskedőkre, akik kizsákmányolják embertársaikat. Úgy gondolom, hogy E célkitűzés tekintve mindenképpen tudunk eredményeket elérni, ha csak részlegeseket is. Ez volt az egyik vita sok közül, amely erről a témáról szólt az elmúlt időszakban. Remélem, hogy sikerül egy nagy előrelépést tennünk. Egy lépés is haladásként értékelendő, hiszen az semmiképpen sem elég, hogyha csak folyamatosan sérelmezzük azt, ami nem működik, tennünk kell valamit azért, hogy javuljon a helyzet. Köszönjük szépen Avramopoulos biztosnak. Most a tanács részéről Gózi úr kap szót. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a résztvevőknek is ezt a nagyon érdekes vitát. Bizonyos szempontból nem volt benne sok újdonság, de nagyon fontos volt ez a jelenlegi parlamenti ciklus szempontjából. Többen is elmondták, én is elmondtam a bevezetőben, hogy hogyha nem tesz valamit a bevándorlási politika felállítása érdekében az EU, akkor nem valószínű, hogy szava hihetőségét gyarapítja majd a polgárok körében, tehát ezen múlik az, hogy Európa mit tehet együtt. Természetesen a külső szempontokra, a külső dimenzióra is figyelni kell, Természetes, hogy a biztonsági politikával és a fejlesztési politikával ezt a kérdést össze kell fonni. Mindent meg kell tennünk a szegénység elleni harcban, és ott van természetesen a biztonsági dimenzió is, a határok biztonságának kérdése. A vita során arra is utaltak, hogy európai, vagy olyan európai rendőri testületet kell felállítani, amely a külső határokat védeni. A tanács is arra jutott, hogy a tranzitországokkal és a származási országokkal együtt kell működni Európának. A tanács nagyobb hatékonysággal és nagyobb intenzitással kíván fellépni, például az önkéntes visszatelepülési programban is. Az ENSZ menekültügyi főbiztosával is együttműködünk, a luxemburgi belügyminiszteri tanácson is erről volt szó, tehát nagyobb együttműködésre van szükség. Aztán a tengeri mentések kérdés, erről is beszéltünk természetesen segíteni kell a tengerben balba jutottaknak, a nemzetközi jog erre szólít fel. Természetesen ez igaz a földközi tengere is, mindenképpen meg kell menteni az embereket függetlenül attól, hogy milyen állam polgárai, illetve hogy milyen jogi státuszuk van. Meg kell menteni az embereknek. Hogyha valaki nem legális bevándorló, attól még nem engedhetjük, hogy megfulladjon mindenkit meg kell mentenünk tehát a bajba jutott személyeken segíteni kell, ez minden tagállamra vonatkozik. A Frontex és a Triton fellépéseire is. A Triton csak kezdete egy közös válasznak, kezdete annak a folyamatnak, hogy szétosszuk a különböző feladatokat. Ennél sokkal többet kell tenni, persze, ehhez nagyobb költségvetés kell, a Frontexnek is kell segíteni, de még ez sem elégséges. Az új ciklusban a tanács egyértelművé tette, hogy meg kell erősíteni a közös bevándorlási politika alapjait, és, és ehhez szolidaritásra és bizalomra van szükség. Ha az Európai Unión belül egymás között, vagy egymás iránt nem vagyunk bizalommal, nem vagyunk szolidárisak, akkor az történik majd, amit önök is mondtak, hogy nem oldódik meg a probléma. Két megközelítésről hallottunk ma, de ezek csak látszólag nem összeférhetőek. Vannak olyan országok, amelyek arról panaszkodnak, hogy de rendkívül sokan érkeznek, rendkívül sok menekült vagy illegális bevándorló érkezik partjaikra úgy tűnik, hogy egyfajta versenyről van szó, szóval a tagállamok az, azért versengenek, hogy hol kell leginkább föllépni európai szinten, melyik országban kell leginkább segíteni. Hogyha egy tagállamban nagyon sok a menekült státuszt kérő, az azt jelenti, hogy hosszú partvonala van ezeknek a tagállamoknak, és sok menekült érkezik. Nos, mindenre csak egy igazi Európai Uniós menekültügyi politikával lehet válaszolni. Nem lehet egymásra licitálni, hogy kinek van nagyobb szüksége európai fellépésre, közösségi fellépésre, nem jobb lenne, hogyha jobban bíznánk egymásban. Lépésről lépésre kell ezt létrehozni, egymás után, egymásra kell épülni a, küve, a különböző lépéseknek. Hogyha hogyha tanulmányi vagy kutatási egyéb okokból kíván valaki az Európai Unióba érkezni, ezt meg kell könnyíteni. Ezt a fajta politikát is létre kell hozni. De mondom, ez egy több éves munka, fokozatosan kell kiépíteni ezt a szakpolitikát. Az imént hallottuk, hogy a bizottság elképzelhető, hogy egy javaslattal áll majd elő a feladat szétosztására vonatkozóan, ez is nagyon fontos aztán a kíséret nélkül érkező gyermekkorú bevándorlók. Erről beszéltem a bevezetőmben is. A Dublini egyezményben foglaltakat meg kell valósítani, nem használtuk ki az ebben összes lehetőséget, ezt meg kell valósítani. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a képviselő mondott, Egyébként a tanácsban foglalkoztunk is ezzel. Elnök úr, sajnos lehetetlen az összes interpellációra reagálni, de nagyon fontos az, hogy meglegyen a bátorságunk ahhoz, hogy közös megközelítést dolgozzunk ki, mert ha nem, akkor nem bíznak majd bennünk az európai polgárok. Köszönöm. Gracias. Köszönöm szépen. Góci úr hozzászólásával lezárjuk a vitát. és majd a későbbiben fogunk erről szavazni. Most pedig egy következő napirendi pontra térünk rá, az azonnali kitoloncolások kérdésére.